Mindenkit üdvözlök, megnyitom az ülést. Üdvözlöm a tanácsot, illetve a bizottságot. A napi renden első pontként szerepel a tanács és a bizottság nyilatkozatai az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból címmel. Azonnal meg is adom a szót Tupurainen miniszterasszonynak a tanács nevében tessék, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ismét itt vagyunk, és megint az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséről beszélünk. And many citizens and businesses continue to suffer. Sajnálatos ez a helyzet, és a bizonytalanság, amit ez a Brexit helyzet okoz, ez senkinek sem jó. Júliusban új kormányt kapott és új miniszterelnököt az Egyesült Királyság. Sajnálatos módon az egyre világosabbá válik, hogy ezzel nem vált világosabbá, könnyebbé a helyzet, nem látszik még a megoldás. Az ír határ problémája sem látszik megoldódni, az Egyesült Királyság új javaslatokat nem tett ez idáig. Továbbá a londoni parlamentben megosztottak a vélemények a megállapodás nélküli kilépés kapott egyedül többséget, ugyanakkor a kormányzat nem enged az álláspontjából. Nagyon gyorsan közeledik a határidő, október 31-e, egyre bizonytalanabb a helyzet, ahelyett, hogy világosabban látnánk Szomorú tehát a helyzet, ez nem szabad, hogy a prioritásainkat megváltoztassa, ami nem más, mint hogy véget vessünk a bizonytalanságnak, és a rendben kiléptessük az Egyesült Királyságot. Reméljük, hogy a rendezett kilépés megoldható, még ezért kértük az Egyesült Királyságot, hogy konkrét, részletes, operatív gondolatokat tegyen le az asztalra azzal kapcsolatban, hogy az ír kemény határ problémája hogyan oldódhat meg, miközben a nagypénteki megállapodás tiszteletben tartás megmarad, és az Egyesült, az egységes belső piac szabályai sem sérülnek. Nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan alakul majd a helyzet, ezt el kell ismerni. Október 31-én nagyon könnyen előfordulhat megállapodás nélkül lépki az Egyesült Királyság. Már csak azért is, mert a brit kormányzat újra és újra csak azt mondja, hogy hajlandóak kilépni megállapodás nélkül is. Ezért, hölgyeim és uraim, fel a felkészülést gyorsítani kell, véglegesíteni kell nemzeti és uniós szinten is. Készen kell állnunk arra, hogy tényleg megállapodás nélkül lépnek ki brit eh, barátaink az Európai Bizottság legutolsó intézkedés csomagjáról meg kell állapodnunk. Az új jogalkotási aktusok az új intézményi ciklus elején igencsak megnehezíti a dolgunkat, ugyanakkor bízunk abban, hogy ha együttműködnek az Európai Unió intézményei, akkor igenis eredménnyel járhatunk. Bizatónak tartom azt, hogy a két intézmény milyen gyorsan tudott megállapodni az előző brexit kapcsolatos javaslatokról. A soros elnökség az önök együttműködésével készen áll arra és eltökélt, hogy az utolsó intézkedés csomagot időben elfogadjuk. nagy részt attól függ majd, hogy hogy alakul az EU és Egyesült Királyság kapcsolata, hogy megállapodásra vagy anélkül lépnek -e ki, de nekünk minden forgatókönyvre fel kell készülni, és a legfontosabb prioritások az állampolgárok jogainak védelme, az brit pénzügyi vállalások tiszteletben tartása, és az egységes belső piac integritásának megőrzése, illetve az ír sziget stabilitásának megőrzése. Ez kell, hogy maradjon a prioritás számunkra. A bizonytalanság és az ezzel járó feszültségek újra um, próbára teszik az Európai Unió egységét és kitartását. Éppen ezért ki kell tartanunk, nem szabad két oldalon megállapodásokat kötni, bármennyire is vonzónak tűnnek ezek, hiszen közös a célunk, az, hogy minél hamarabb elfogadjuk ezt az említett intézkedéscsomagot. Hölgyeim és uraim, zárásképpen még annyit ha említsek meg, hogy a tanács és az álláspontja és az önök állás foglalása nem áll távol egymástól. Ez is jól mutatja, hogy a két intézmény Brexit ügyben mennyire hasonlóan gondolkodik. Köszönöm szépen a figyelmüket, és érdeklődve várom a mondandójukat és a vitát. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak, most pedig Juncker elnöké a szó. Köszönöm szépen, hogy megjelent a házban. Jó reggelt kívánok, elnök úr, képviselőasszonyok, képviselő urak. Köszönöm szépen a meghívást, mindig öröm számomra, hogyha önökhöz szólhatok, hogyha parlamenthez és a parlamenttel beszélhetek. Az el elmúlt évek során az Európai Bizottság mindig számíthatott a parlament tisztánlátására és támogatására, együttműködésére. Ez érvényes az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos munkánkra is. És ez a ház tudom, hogy továbbra is nyitva áll a munka előtt. Michel Barnier és jó magam hétfőn Johnson miniszterelnökkel ebédeltünk. Nem fogja meglepni önöket, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy az Egyesült Királyság továbbra is megállapodást akar. Ugyanakkor mindenképpen ki fog lépni az Európai Unióból október 31-én megállapodással vagy annélkül. Ez azt jelenti, hogy a no deal kockázata továbbra is valós. Szervusztok, barátaim! A no deal veszélye továbbra is valós. Az Egyesült Királyság kormánya talán ezt a döntést hozza, de az Európai Unió sosem fogja ezt választani ezért arra összpontosítok, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megállapodás kötessék. A megállapodás továbbra is kívánatos, és úgy gondolom, hogy lehetséges. Tapsoljanak, nem tapsolnak? Nem lepheti meg önöket az sem, az sem lepheti meg önöket, hogy a fő kérdés a védőháló a backstop kérdése. Mindenki hallott már erről, de nem mindenki emlékszik rá, hogy a 27 tagállam és az Egyesült Királyság kormánya miért állapodott meg benne. A backstop olyan működő megoldás, amit egy gyakorlati probléma miatt kellett bevezetni. Írország problémája miatt, ami nem vetődött volna fel, hogyha az Egyesült Királyság nem dönt úgy, hogy elhagyja az Európai Uniót. A backstopnak három célkitűzése van. Először is ne jöjjön létre az Írszigeten fizikai határ, maradjon fenn az egységes piac integritása, és mindenek előtt Írország helye ezen a piacon az észak-déli együttműködés, gazdasági működés, az egész ír sziget gazdasága továbbra is zöggenőmentesen működhessen, ez elengedhetetlen a nagypénteki megállapodás fennmaradásához, az ír békéhez. Mondtam Johnson miniszterelnöknek, hogy nekem nincs érzelmi kötődésem a backstophoz, de világosan elmondtam, hogy továbbra is ragaszkodom a célokhoz, amik miatt a backstop megszületett. Azt kértem a brit miniszterelnöktől, hogy működőképes, valós, írásbeli javaslatokat nyújtson be, amely alternatívát jelenthet. Amíg ilyen javaslatot nem kapunk, a szemébe nézve őszintén nem mondhatom azt, hogy valós előrelépés történt volna. Nagyon sok cikk jelent meg, különösen a brit sajtóban, mi szerint barátságos, konstruktív és részben pozitív volt a megbeszélésünk. A bizottság továbbra is készen áll arra, hogy éjjel-nappal dolgozzon némi szünetekkel azért, hogy politikai és technikai megoldást találjunk. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog ez. Nagyon kevés az időnk, de biztos vagyok benne, hogy meg kell próbálnunk. Azt kértem a brit miniszterelnöktől, hogy pontosítsa, hogy milyen alternatív megoldást gondol javasolni és a szó nemes értelmében azt kértem, hogy politizáljuk az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalásokat. megbízva Michel Barnier főtárgyalót, illetve a Brexit ügyi brit minisztert a tárgyalások továbbvitelével, hogy ne csak egyetlen szakmai szinten folytatódjanak ezek. 2016. júliusában a 27-ek úgy döntöttek, hogy hiba lenne minden energiánkat a Brexitre fordítani. 27-ek unióját erősebbé kell ugyanakkor tenni, hogy az állampolgárok életminősége tovább javulhasson. Két hónappal később itt a parlament előtt beszámoltam az unió helyzetéről, és elmondtam, hogy milyen javaslataim vannak a jövőre nézve. Kivételes alkalom volt ez Bratislavában, Pozsonyban az EU állam és kormányfői egyhangulag üdvözölték ezt a beszédemet az EU 27 tagállama így két és fél évet töltött az Egyesült Királysággal való tárgyalással, megpróbálva ö, utakat, megoldásokat találni. Az Európai Unió nagyon egységes volt a célokat tekintve, és a leginkább érintett tagállamok iránt nagyon szolidáris. Ez az egység nagyon drága, nagyon fontos számunkra, ez az egyik legfontosabb kincsünk, és fent fogjuk tartani az elkövetkező hetek során is, és úgy gondolom, gondolom, hogy ezt a házat is ezt fogja vezérelni a jövőben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Juncker elnök. Most pedig a főtárgyalónak, Michel Barnier-nak adom meg a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm mindannyiukat. Miniszterasszony, köszönöm, hogy lehetőséget adnak arra, hogy Juncker elnök úr nevében kiegészítsen pár szóval a mondandóját visszatérve röviden két olyan pontra, amely kulcsfontosságú jelenlegi brit barátainkkal folytatott tárgyalások során. Írország és Észak-Írország kérdése, illetve a másik, hogy hogyan alakulnak majd a kapcsolataink az Egyesült Királysággal, hiszen egy új partnerséget kell építeni ezzel a fontos országgal, baráti, szomszédos országgal, Juncker elnök úr emlékeztetett bennünket, hogy Johnson miniszterelnök úr a backstop megszüntetését vagy valami mással történő helyettesítését szeretné. Az Egyesült Európai Unió, illetve az Egyesült Királyság egy évvel ezelőtt megállapodtunk a backstop ügyében. A 28 állam és kormány főegyértelmű támogatását kapta meg, és az önök parlamentjének is a többsége megszavazta, támogatta ezt. Rettenetesen fontos ez mindannyiunk számára. Miért? Azért, mert Írországban Írországban hozza a legtöbb problémát és kockázatot a Brexit folyamata. Hiszen itt van egyedül szárazföldi határ az Egyesült Királyságnak az Európai Unióval, és tudjuk ennek az előéletét, a történetét, a tragikus történelmét, az nagypénteki megállapodásnak köszönhető, hogy béke és stabilitás honol az ír északír határon. Jean-Claude Juncker is elmondta, nem ideológiai megközelítésünk soha nem is volt az, mindig is pragmatikusan közelítettünk a problémához azaz a backstop bizonyos fajta védőhálót jelent, egy garanciát arra, hogy bármilyen körülmények között garantálódik az, garantálható legyen az, hogy a fizikai határ újra ne jelenjen meg. A nagypénteki megállapodás, Belfast megállapodás minden dimenzióját meg kell őriznünk a mi egy belső piacunk integritását is meg kell őrizni, illetve a sziget egészének a gazdaságát kell szem előtt tartani, ennek az érdekeit, az észak-dél közötti együttműködést. A brit hatóságokkal egyébként ezt felmértük, hogy az észak-dél együttműködés a az európai költségvetés szakpolitikák az elejétől kezdve támogatják egyébként ezt. A brit kormányzat e hét hétfőn Luxemburgban is elmondta, hogy miért nem tetszik nekik a backstop megoldás. De nekünk az nem elég, hogy elmondják, hogy szerintük miért kellene ezt egész egyszerűen törölni, elhagyni. Nekünk jogi szempontból operatív megoldásra van szükségünk a britek kilépése esetén, amely minden egyes problémát felsorol, minden egyes kockázattal foglalkozik, amelyet a Brexit magában hordoz. És ezen célok érdekében állapodtunk meg a Bexopról a Tereza kormányzattal. Konkrét példákat is hoznék halászat és agrárminiszterként ismerem ezt a területet. Minden élőállat, minden termék, élelmiszer, amely Észak-Írországba érkezik Nagy-Britanniából, nem csak Írország szigetére érkezik meg, hanem egyben a luxemburgi, lengyel, dán vagy német piacra is belép ezzel automatikusan és éppen ezért valamilyen ellenőrzést kell végeznünk annak érdekében, hogy megvédjük az európai fogyasztókat, az élelmiszerbiztonságot garantáljuk, az állatjóléti intézkedéseknek e, érvényt szerezzünk, az állatbetegségektől megvédjük az egységes belső piacot. Ezt várják e, tőlünk e, az írek és a britek egyaránt. Tehát ezért mondom el újra és nyugodtan, hogy a backstop megoldás olyan konkrét garanciákat kínál, amelyre szükségünk van nekünk, illetve az Írszigeten élő polgároknak a béke és a stabilitás, a mindennapos gazdasági kapcsolatok, a mindennapos élet érdekében nem is beszélve a 27 tagállam fogyasztóinak a biztonságáról, az élelmiszer és termékbiztonság, a nemzeti költségvetések védelme érdekében, hiszen a külső határok védelme, az egységes belső piac külső határainak védelme is olyasmi, amit természetesen garantálni kell. A brit miniszterelnök kérdései, megjegyzései nem találnak süket fülekre nálunk, hogy a backstop demokratikus vagy nem demokratikus. Az észak-ír intézmények támogatásának elnyerése vagy garantálása, ez pont a britek feladata. A kilépési megállapodásban több rendelkezés is szerepel a különböző intézmények, bizottságok, amelyek a backstop aktiválása esetén mind-mind munkába lépnek, hogyha erre sor kerülne. Juncker elnök úr után én is csak azt tudom mondani, hogy természetesen mi rendelkezésekre állunk a briteknek, minden javaslatot meghallgatunk, és egy nappal átéve hajlandók vagyunk dolgozni annak érdekében, hogy előrelépést, haladást érjünk el. A legfontosabb számunkra, mondom befejezésképpen, közös ambíciónk és célunk az, hogy stratégiai partnerséget, új kapcsolatokat építsünk az Egyesült Királysággal a Brexit után, a kilépés után. A kilépési szerződés mellett van egy politikai nyilatkozat is, amelyet az Egyesült Királysággal együtt írtunk alá novemberben, tavaly novemberben, amely lefekteti a gazdasági együttműködés, az ágazati együttműködés, a rendőri igazságügyi együttműködés, a védelmi együttműködés és külpolitikai együttműködés alapjait. A gazdasági fejezetben ez a partnerség a e, tulajdonképpen egy free trade agreement, egy szabadkereskedő megállapodás formáját kívánja érteni, és a jelenlegi szöveg e, lehetőséget ad arra, hogyha megvan a közös ambíció, a közös akarat arra, hogy valóban egy ilyen e, szabadkereskedő megállapodás létre jöjjön. Hogy pontosan milyen formát ölt, azt természetesen nem tudjuk. A gazdasági kapcsolatainkban nagyon fontos, hogy egyenlő versenyfeltételeket garantáljunk mindenkinek. Egy level playing field, ez egy jól ismert eh, szakmai kifejezés. Mit jelent ez az egyenlő versenyfeltételek, vagy egyenlő feltételek? Emögött Eh, bizony emberek eh, szociális kérdések rejlenek, azt jelenti, hogy megfelelő szintű jogi szabályozásra van szükség annak érdekében, hogy egy formás éjjel szálljon mindenki versenybe a belső piacon. A Theresa May által tett vállalásokra szeretne visszatérni a brit miniszterelnök, a level playing field, azaz az egyenlő versenyfeltételek tekintetében. Az Egyesült Királyság kereskedelmének közel felét az Európai Unióval folytatja. Ha valóban ambiciózus partnerséget eh, szeretnénk, ahhoz kell, szükség van arra, hogy a játékszabályokat, vagy annak az alapjait eh, közösen lefektessük. Egy jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodás esetleges majdani megkötése, hogy hogyan alakul, mennyire lehet ez ambiciózus. Ez attól függ, hogy mm, mindenki tartja magát ahhoz, amit papírra vetettünk, a szociális költségvetési, vagy akár versenypolitikai kérdésekben. Ez a két nagyon fontos kérdés, amelyet rögtön az elején kiemeltem. A Boris Johnson által vezetett brit kormányzattal erről próbálunk most tárgyalni. Egész egyszerűen arra emlékeztetnék mindenkit zárásképpen, hogy az elejétől kezdve egy rendszerezett um, rendben zajló kilépést szeretünk volna, nem egy megállapodás uh, nélkül itt. Nem szabad alábecsülni a következményeit annak, hogy milyen megállapodás hiányában történő kilépés esetén milyen hatásai lehetnek ennek. Britek milliói élnek az uniós tagállamokban, az ő jogaikat is biztosítani kell, ezért van szükség egy szabályozott kilépésre amit a 28-ak eldöntöttek költségvetési szempontból, azt a 28-aknak kell állniuk, tehát vannak költségvetési vállalásai a briteknek, amit tartani kell. Írország kapcsán pedig a megfelelő bizalmat szeretnénk lefektetni ahhoz, hogy a politikai nyilatkozatban lefektetett elvek mentén alakuljon az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolata. Hölgyeim és uraim, ezek a kérdések nem oldódnak eh, meg maguktól, ezek nem tűnnek el. Politikai eh, nyilatkozat vagy megállapodásban lefektetett kérdések, az ír béke, a belső piac védelme Írországban, az állampolgárok jogének védelme, vagy a költségvetési vonzatok, ezeket eh, egy jövőbeni partnerséghez előttem ezekről meg kell állapodnunk. A Brexitről még ebben a parlamenti ülésteremben is hallottuk, hogy elméletben milyen következményei vannak, elképesztő bonyolultsággal bír ez a folyamat, költségvetési, emberi, jogi következményei szinte felmérhetetlenek. Három évvel a brit népszavazást követően, hölgyeim és uraim, nem szabad úgy tenni, mint hogyha a tárgyalások befejezettek volna. Nekünk őszintén és komolyan kell folytatni az állandó egyeztetést a brit barátainkkal, átlátható módon a 27 tagállam bevonásával. A miniszterasszonynak és a soros finálnökségnek is köszönöm azt, hogy lehetővé teszik, hogy a Brexit irányító bizottsággal valóban átlátható módon tudjuk folytatni a tárgyalásokat. Az önök parlamentjét is bevontuk a folyamatba, így is marad ez. Elképesztően bonyolult tárgyalási folyamat ez, amelyet úgy tűnik, hogy minél hamarabb le kell zárnunk. Köszönöm, Benyé úr. Most pedig hallgassuk meg a frakciók véleményét. Természetesen ebben a szakaszban nem lehet kékkártyás kérdést feltenni. Manfred Weber következik, tessék. Tisztelt elnök úr, bizottsági elnök úr, Barnier úr, tanács képviselője. A három évvel ezelőtt bekövetkezett népszavazás után azt mondták a Brexit hívei, hogy az EU-nak vége, az EU megosztott, az EU nem tudja, mit akar. Most pedig látható már, hogy a, nem az EU egységével van baj, hanem a munkahelyek hagyják el az Egyesült Királyságot, az emberek hagyják el mindenki sajnálatosnak tartja, ha nem is mindenki, de a többségünk itt a plenárison sajnálatosnak tartja a Brexitet, de a választások során fontos érv volt, hogy nagyon sok bizonytalanságot okoz, hogyha valaki megkérdőjelezi az Európai Uniót, ez egy ostoba megközelítés. Hétfőn Juncker elnök Barnier főtergyaló és Johnson miniszterelnök újra áttekintették a helyzetet itt a parlamentben amikor a jelenlegi helyzetről beszélünk, az Európai Parlamentben vagyunk, és nem az alsóházban, a Commonsban. A Brexit hívei azt mondták, hogy a Westminster átveszi az irányítást, most pedig bezárták Westminstert. Hölgyeim és uraim, van még egy nagyon fontos meggondolás, ami elgondolkodtat, mégpedig az, hogy a népet a miniszterelnök képviseli, és a nép akaratát kell végrehajtani. 51% a többség, ezt tiszteletben kell tartani, de 51% a népszavazás eredményénél nem jelenti a teljes népet. A teljes népet a parlament képviseli a parlament plenáris ülése, ahol az érdekek kiegyenlítődnek, ott képviselik a népet. És hogyha még az is elhangzik, hogy a nép akaratát kell végrehajtanom a parlamenttel szemben, akkor itt egy elvi kérdés vetődik fel, és a helyes megközelítés a mai világban, mai társadalomban azt jelenti, hogy a vezetés nem megosztottságot, hanem egyesítést jelent a mai társadalmakban, és ez igencsak elgondolkodtat a nagy-britanniai fejlemények kapcsán. Az Európai Néppárt számára világos, hogy a mai állásfoglalást támogatjuk, Michel Barnier-nek köszönöm a munkáját, eh, Guy Verhofstadtot és eh, nak is köszönetet mondok, és a többi kollégának a Brexit Steering eh, teamben a parlament megint egységesen tudta álláspontját képviselni, a meghosszabbítást csak akkor fogadjuk el, ha ez jól indokolt, és azon feltételek mellett állunk, amelyek az eddigi szerződésben szerepeltek, a jó érvek mellett állunk, de van egy intés, amit ki kell mondanom, hogyha az új javaslatokról vitázunk, akkor világos kell, hogy legyen, hogy az EU nem engedheti hogy az európai szociális, illetve környezetvédelmi sztenderdekkel szemben bármely ország is dömpinget valósítsa meg, ez nem történhet meg. A Brexit kiszámíthatatlanná vált, és ezért a legrosszabb forgatókönyvre kell előkészülnünk. A brit politika, ha nem kerül ki ebből a zsákutcából, akkor kérdés, hogy hogyan lehet az embereknek visszaadni ezt a lehetőséget, hogy Nagy-Britannia jövőjéről döntsenek. Köszönöm. Köszönöm. Garcia Perez elnök asszony következik, tessék önni a szó. Köszönöm, elnök úr. A megállapodás nélküli Brexit rossz hír lenne valamennyünk számára, de különösen katasztrófális lenne az Egyesült Királyság számára, és ez nem csupán a mi véleményünk a brit kormány legújabb jelentése figyelmeztet, hogy mi történhet a legrosszabb forgatókönyv esetén, a megállapodás nélküli kilépés esetén ugye itt a Lemás csatornával kapcsolatos forgalom szenvednek károkat, az élelmiszerek, gyógyszerek területén is problémák lépnének fel, a legsérülékenyebb rétegek szenvednék el mindezt, és jogbizonytalanság alakulna ki több százezer olyan brit állampolgár számára, akik az EU-ban élnek, illetve azon európaiak számára, akik az Egyesült Királyságban élnek. nem azt akarom, hogy egyes képviselők változtassák meg magatartásukat ezen helyzet kapcsán. Én csupán tiszteletet kérek, nem vagyok naív, nem kérem tehát azt, hogy a parlamentet tartsák tiszteletben, hiszen egyesek régóta nem teszik ezt. Azt kérem, hogy a népet tartsák önök tiszteletben, kerüljék el a bizonytalanságot, azt, hogy megszenvedje a nép mindennek a következményeit és kerüljük el, hogy teljes káosz alakuljon ki. Ebben az összefüggésben a plenes ülés Európa barát erői kérik az 50-es cikk kiterjesztését, egy meghosszabbítást, hogy egy katasztrofális forgatókönyvet elkerüljünk a megállapodás nélküliség idejére hogyha Nagy-Britanniában van idő új népszavazás megtartására, vagy új parlamenti választásokra, akkor számíthatnak a támogatásunkra a jelenlegi felelősnek. Van neven, és nem más ő, mint Boris Johnson. Görögországban azt hallhattuk, hogy egy ember karaktere a sorsa is. Ezzel egyetértek, mert Churchill is mondta ezt. Aztán, hogyha megnézzük az elmúlt idő fejleményeit, úgy tűnik, hogy Boris Johnson szétrombolja az Egyesült Királyság és Európa többi része közötti történelmi testvéri viszonyt. Dolgoztunk az, hogy a Brexit következményeit enyhítsük, a parlament részéről az SND frakció azt kéri Boris Johnsontól és kormányától, hogy garantálja az EU-s polgárok megszerzett jogait, akik az Egyesült Királyságban élnek. Számunkra ez egy alapvető kérdés, és nagyon aggasztanak ezek a zűrzavaros ellentmondásos nyilatkozatokat, nyilatkozatok, amelyeket a külügyminiszter mondott az október 31-i utáni időszakot illetően a polgárság soha nem fizetheti meg a politikai vezetők hibáit, ez legyen világos. Prioritásunk a jól rendezett kilépés, a megállapodás jó megállapodás, védi a polgárok jogait, elkerüli az Írországgal való határt, és jól szervezi a pénzügyi feltételeket, ezen kívül védi a belső piac integritását. Mi a Brexitet mindig súlyos történelmi hibának fogtuk fel, most pedig készek vagyunk a brit nép támogatására, hogyha felül óhajtaná vizsgálni ezt a döntést. Boris Johnson miniszterelnök jól tenné, ha emlékezne a Brüsszelben kimondott szavakra, Winston Churchill szájából hangzottak el ezek a szavak mégpedig 45. november 16-án azt mondta Churchill, hogy nincs ok arra, ami miatt ne lehetne létrehozni az Európai Egyesült Államokat, amely majd egyesíti ezt a kontinenst, előzmények nélküli dolog lesz ez a római birodalom bukása után, és ebben az egységben az, a népek a békében és jólétben élhetnek együtt. Elnök, köszönöm, Ferhostat úr kap szót, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos emlékeznünk arra, hogy a brit parlament ajtait lehet, hogy bezárták, az ülésszakot berekeztették, de az Európai Unió továbbra is itt van a Brexit párt, és Farage úr itt hangoskodnak, mert Westminsterben erre már nincs alkalmuk. És ha már itt tartunk, Westminsterbe meg se választották őket, ugye? Kedves kollégák, az euroszkeptikusok szeretik az Európai Uniót kritizálni, hogy mi a nem vagyunk demokratikusak, és eh, pár pillanat múlva, perc múlva sorra kerülnek, ugyanezt fogják elmondani, mert biztosak lehetünk. Nos, Jean-Claude eh, Juncker eh, vagy Tusk úr sok mindent megtehetnek, de nem zárhatják be az Európai Parlament ajtaját. Az elkövetkezendő percekben majd a szovjet Unióhoz hasonlították az Európai Uniót, most már Strasbourg helyett inkább Westminsterre kellene majd mutogatniuk. Nagy állásfoglalást fogadunk el a szavazás során, ezzel újra megerősítve az egységes álláspontunkat a Brexit témájában. Egység mit jelent? Parlament, a bizottság, a tanács és a 27 tagállam egységét. A Brexit rossz. Rossz ötlet, rossz gondolat, de legalább egy pozitívumot találhatunk benne, ami nem más, mint hogy újra egységbe egységesé az Európai Uniót, és a Brexittel, a közleménykutatások alapján a Brexittel csak nőtt az európai integráció népszerűsége. A választások során egyértelmű volt az emberek üzenete reformáljuk meg Európát, ne tegyük tönkre Európát, ne lépjünk ki Európába. Ez minden tagállamban így volt, és az Egyesült Királyságban is, mert a 73 megválasztott brit parlamenti képviselőből, európai parlamenti képviselőből majdnem 40-en maradáspártiak. Ezzel el is jutottam a legfontosabb mondani valómhoz, a végeredményhez, a megállapodáshoz. Én remélem, hogy még lehetséges megállapodást kötni. Három előfeltételt szabtunk ennek, erre emlékeztetem önt Juncker úr. Az első, az állampolgárok jogainak garantálása britek és európaiak számára egyaránt. És ma el kell, hogy mondjam, hogy egyelőre ezt nem sikerült biztosítanunk. Minden nap olvashatjuk a brit sajtóban az annak példáit, hogy az em, olyan emberek, akik egy-két évtizede élnek eh, az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában, és ezt az úgynevezett letelepedett státuszt, settled status státuszt nem kapják meg. A brit kormányzat legalább ezt a részét a kilépési megállapodásnak másképp kell, hogy alkalmazza. Nem egy bürokratikus kérelmi procedúrára van szükségünk. Azt várjuk a brit kormányzattól, hogy automatikus regisztrációt alkalmazzon az ott élő európai polgárok automatikus regisztrációját. Tudják önök is, hogy Boris Johnson szereti filmszereplőkhöz hasonlítani magát. Az állampolgárok jogaival kapcsolatban neki igazából ki nem a Hulk példáját kellene ö, követnie, hanem ö, egy kedves ö, Mrs. Doubtfire-szerű adusnak kellene inkább látszani. Olyas valaki, aki számára fontos a rábízottak sorsa. Szükségünk van egyébként egy védőhálóra nem csak gazdasági okokból, hanem azért is, mert fontos, hogy az ír szigeten az erőszak ne térhessen vissza. Felelőtlennek tartom azokat a brit képviselőket, és főként a hardline torikat, akik ezt nem fogadják el, Michel és Jean-Claude Junckerhez fordulok, meg tudják erősíteni ők is, hogy egyetlen egy olyan javaslatot sem tett le a brit kormányzat az asztalra, ami jogilag megállna a helyét, és gyakorlatban működőképes lenne a backstop helyére. Például az, hogy csak agrártermékekre alkalmazzuk a backstop megoldást, tehát ez nem megy, ez az szolgáltatások és áruforgalmának mindössze 30%-át eh, fedne le, és nem lehet egy oldalú sem, ez nem egy védőháló lenne, hanem ez egy eh, eszköz lenne, amely lehetségesé tenni, hogy folyamatosan zsaroljanak bennünket a leendő tárgyalások során. A biztonsági védőháló mindkét irányba kell, hogy működjön, védenie kell eh, az Európai Uniót ugyanúgy. És végezetül Pár szót szólnék arról, hogy hogyan alakul majd az EU és a, az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolata. Fontos emlékeztetni mindenkit arra, hogy az Európai Parlament nem fog elfogadni egy olyan megállapodást az Egyesült Királysággal, ahol a szabadkereskedelem minden előnyét megkapják a britek nulla tarifa mellett, miközben az egészségügyi, szociális, környezetvédelmi normáinkat a jövőben nem akarják vállalni. Erre nem fog sor kerülni, erről biztosítatom önöket. Tudom, hogy vannak olyan britek, akik azt gondolják, hogy ah, ezek az európaiak majd a tárgyalások végén úgyis beadják a derekukat. Lehet, de azért nem vagyunk mi sem teljesen hülyék. Nem fogjuk tönkretenni a saját cégeinket, megvédjük majd ezen cégek érdekeit, a saját gazdaságunkat megvédjük, a belső piacot megvédjük, és nem lesz egy európai Szingapúr. Erre nem fog sor kerülni. Végezetül a Brexit tudjuk, hogyan kezdődött. David Cameron próbálta a konzervatív párt eh, megosztottságát ezzel orvosolni, és láthatjuk a következményét, a brit társadalom teljes megosztottságát hozta el. Mi azt európaiként nem engedhetjük meg, hogy a Brexit megosztottságot hozzon itt az unión belül, az uniós projekten belül. Köszönöm, Verhofstadt úr. Lambert úr következik. Öni a szó, elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák. Nem mi választottuk a Brexitet de tiszteletben tartjuk a brit választók többségének a döntését. Ennek a legjobb bizonyítéka az, hogy jó hiszeműleg megtárgyaltunk egy megállapodást, ami lehetővé teszi azt a szétválást, ami sajnálatosnak tartunk az Egyesült Királyság és az EU között de szeretném újra elmondani, hogy az Egyesült Királyság döntése, hogy kilép az EU-ból, nem oldja fel a 45 év alatt vállalt jogi kötelezettségeit az EU-n belül, illetve az úgynevezett nagypénteki megállapodás által rárólt kötelezettségeket. Ugye sok ezer ember halálával járó konfliktusnak vetett ez véget a miniszterelnök és képviselői a brit parlamentben úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagyják a kötelezettségvállalásaikat. Úgy tűnik, hogy azt mondják az európaiaknak, hogy egy 500 kilométeres rést nyissanak a közös piacon, és adó, szociális és környezeti dömpinget tegyenek lehetővé számunkra. Megérthetik, hogy ez a hozzáállás a 27 tagállam vezetőiben és a mi fejünkben itt a parlamentben nem járt azzal, hogy megfelelő bizalmat éreznénk a tárgyaló partnerek iránt égető sürgősséggel fenyeget a megállapodás nélküli kiválás perspektívája. Ezt különösen a briteknek mondom, akik úgy gondolják, hogy majd a 27 tagállam fog az utolsó pillanatban fogja az utolsó pillanatban beadni a derekát. a belső piac ö, súlyos sérelmeivel szemben ö, azonban ö, lehet, hogy még mindig jobb ö, megoldás. A 27-ek mindig a kisebb kárt fogják ö, választani. több millió brit pontosan tudja, ahogy 11 képviselőjük is elmondta, hogy hol van az ő érdekük, és mit diktál az. A miniszterelnökük, vagy bármilyen felhatalmazott hatóság az 50-es cikk szerinti időszak meghosszabbítását kérhetik, és mindent meg fogunk tenni, hogy ezt lehetővé tegyük. Köszönöm. Köszönöm, Lambert elnök úr, Zánni elnök úr, a Köszönöm, elnök úr. Én mindig furcsán érzem magam, amikor hallom a demokrácia elleni támadásokat itt egyes képviselők részéről. Kérem, ne adjanak nekünk leckéket demokráciáról, a világ egyik legrégibb demokráciájának, a világ egyik legrégibb parlamentjének, amikor ezen parlamentek intézmény, parlament, illetve intézmények az elmúlt években eltértek a demokratikus elvektől, kizárták kizárják a kisebbségeket a képviseletből, vagy olyan döntéshozatali folyamat alakult ki, amelyet gyakran nem a megválasztott képviselők mozgattak, hanem a senki által meg nem választott bürokraták. És ezen arrogancia abban is észlelhető, hogy egyesek nem értik ezt az állásfoglalást, illetve egyesek megfogalmazták ezt a parlamenti állásfoglalást, és ezt most meg akarják szavazni, amelyben szerepel az a kitétel, hogy a Brexit egy sajnálatos esemény. Nos, az önök számára a demokratikus elvek gyakorlása, ennek a csúcspontja egy népszavazás, az egy sajnálatos esemény és önök az angol parlamentnek adnak leckéket a demokráciából, hát ez szégyen teljes. Rendkívül aggasztó dolog az, hogy ez a verzió nem a táplálkozik, amit megtapasztalunk a Brexit kapcsán, hanem az Európai Unió közelmúltbeli története megmutatja, hogy ezen intézmények, illetve az Európai Unió nem tartották tiszteletben a nép akaratát, így például itt van Írország vagy Franciaország példája, vagy a holland polgárok, vagy a görög polgárok példája, hiszen ők Brüsszel erős beavatkozására nemet mondtak, de hát tudjuk, hogy máshogyan zajlottak végül a dolgok. Tehát ahelyett, hogy az angol parlament bezárása miatt aggódnak önök, ez ugyanis szerepel az angol törvényekben. Engem inkább az aggaszt, hogy az Európai Parlamentnek milyen ö, ö, választási eredményei vannak a szabadon meghozott döntések, amelyek nem tetszenek ezen intézménynek, azok valamilyen módon, akár nem ortodox módon is megváltoztatandók önök szerint. Azt hiszem, hogy a Brexit-tel kapcsolatos kulcskérdés az a félelem az európai intézmények részéről, hogy valaki egy más útra léphet, illetve az, hogy az Egyesült Királyság az EU-n kívül megmutathatja, hogy ezek az intézmények talán nem tökéletesek, talán hibákat követtek el, és talán valaki szabadon dönthet úgy, hogy más útra lép, és megmutatja, hogy jobb helyzetbe kerül az Európai Unión kívül. Ez a brit polgárok szabad döntése, nekünk pedig kötelezettségünk, hogy tiszteletben tartsuk azt. Az, hogy most konfliktusba lépünk, vagy akár, hogy meg akarjuk büntetni a brit polgárokat, ahogy valaki akar itt a, az önök közül, csak azért, mert más lé, útra akarnak lépni, hát az nem szolgál dicsőségére az önök által támogatni óhajtandó projektnek. Itt komoly lelkismeret-vizsgálatra lenne szükség ezen intézmények részéről, és meg kellene érteniük önöknek, hogy milyen mély gyökerei vannak annak, hogy egy adott tagállam úgy dönt, hogy elhagyja az Európai Uniót hogy miért is van az, hogy egy tagállam azt mondta erre a projektre, hogy elég ebből. Önök ezt elkerülhetetlennek, kikerülhetetlennek nevezik, de ennek egyértelmű hibái vannak. Engem inkább a súlyos intézményi, gazdaság és politikai válság aggaszt, amely jelenleg sújtja az EU-t. Az intézményközi válság és a parlament, illetve a tanács között, vagy egy belső válság itt a parlamenten belül, amikor is azt látjuk, hogy a frakciók nagyon meg vannak osztva, és a bizottság elnökét is nehezen tudták megerősíteni, és nem látjuk még a politikai projektet. Ne leckésztessék tehát önök azokat, akik más útra óhajtottak lépni, hanem gondolkodjanak el önök azon, hogy milyen problémák, éreható problémák vannak itt ezen intézményeken belül. Különben az Európai Uniónak semmiféle jövője nem lehet. Köszönöm. Van Orden, prego. Van Orden elnök úr, tessék a szó. Uh, uh, Elnök úr, először is köszönöm Jean-Claude Juncker és uh, Michel Barnier pozitív megjegyzéseit. A brit kormányzat szeretne megállapodást kötni, nem akármilyet, hanem olyat, ami a brit parlamentnek és a brit embereknek elfogadható. Minél hamarabb meg kell ezt oldani. Október 31-én ki kell lépnünk. Március 29-én, aztán április 15-én Eh, kellett volna kilépnünk, október 31-e az utolsó dátum, hova halasszuk ezt tovább. Vannak, akik azt gondolják, hogy egy kicsit tovább húzzuk, halasztjuk a dolgokat, akkor majd lesz egy eh, kormányváltás, és az emberek meggondolják magukat. Szerintem áltatja magát, aki így gondolja. Milyen kapcsolatot szeretnének látni a jövőben a britekkel? pozitívat, barátságon, kölcsönös érdekeken alapulót, vagy e, mérges, keserű e, partnerek megállapodását képzelik el. Aki részt vesz a folyamatban, és aki igazi megoldást keres, annak meg kell ketőzni az erőfészítéseit a megoldáshoz, ehhez jó szándékra és rugalmasságra van szükség mindkét oldalon. Az Európai Unióban minden lehetséges és semmi sem lehetséges. Igazából csak politikai szándék és akarat kérdése. Az EU-s állampolgárok ügyében maradhatnak szívesen látott vendégeink továbbra is, megvédjük a jogaikat. Több mint egy millióan kaptak már letelepedett státuszt a kérelmezők közül, és a többiek számára van bőven idő, hogy ezt kérelmezzék. Az Európai Uniónak hasonlóan nagyvonalú megközelítést kell alkalmazni a brit polgárokkal szemben. A megoldandó probléma az északír e, e, és ír határ. Senkinek sem fontosabb a béke, mint az északír állampolgároknak és a brit kormánynak. A belfaszti megállapodást, vagy más néven nagypénteki megállapodást e, nagyon fontosnak tartjuk, ehhez tartjuk magunkat. Ez egyébként ez a megállapodás nem beszél a határól. A paritás alapján működik ez, és a két eh, Északír ír közösség eh, együttműködésén alapul. És ne felejtsük el, hogy az Észak-Írországban élők eh, többsége unionista, büszkék arra, hogy északírek és britek egyszerre, és ezek is akarnak maradni. Vannak, akik ebben a házban, mintha ezt elfelejtették volna. Tehát mind az Egyesült Királyságnak, mind az EU-nak kreatívan kell gondolkodnia ahhoz, hogy alternatív megoldásokat találjunk a védő eh, hálóra. Én inkább így szeretem hívni a backstopot. Nem szeretem a Verhofstadt állásfoglalás, semmi hasznosat nem tesz hozzá a folyamathoz ezen a ponton. Egy Brexit irányító csoportot szeretnénk mi látni, amely teljesen demokratikus, valóban reprezentatív és eh, bölcsek eh, bölcs gondolatok jönnek onnan, nem csak a régi mantra. A végső megállapodást nem csak a brit parlamentnek, hanem az Európai Parlamentnek is jóvá kell majd hagynia kollégák, mondom mindannyiuknak, akik kormányzati erőket képviselnek, itt az ideje, hogy mindenki munkához lásson, ragadják meg a telefonjukat. Bárnyi úrnak nem instrukciókra van szüksége, hanem megállapodásra. A tanácsnak kell most már valamit tennie, mielőtt október 17-én leülnek tárgyalni, vagy megállapodni friss, új, izgalmas partnerségi viszonyt hozhat ez az EU és az Egyesült Királyság között. Fontos, hogy az előttünk álló években ez mindenkinek az előnyére váljon. Presidente Sirdeven, prego lei la parola. Sirdeven elnök úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Amikor új képviselő voltam, és hallottam, hogy mi hangzik itt el a Brexitről, elhangzott, hogy egy birodalmat kell szétrombolni. Ugyanakkor a Brexit kapcsán elmondhatjuk, hogy az Egyesült Királyság évtizedek óta legnagyobb verseget tapasztalja meg. A munkavállalók, nyugdíjasok és akár a kis és középvállalatok fogják megfizetni a számlát azért a válságért. Ez a politika amely sem a britek, sem az európai nép érdekét nem szolgálja. Hát Boris Johnson kormánya nagyon jól tudja, hogy ez az művelet, ami egy rossz James Bond film címe lehetne, ez azt mutatja, hogy a brit kormány azt gondolja tudja, hogy lesznek szociális nyugtalanságok, ellátási problémák az élelmiszerek és a gyógyszerek területén, de a brit kormány mégis ezt a politikai stratégiát követi, és ez egy teljesen elhibázott út. Itt nem absztrakt dolgokról beszélünk hogyha a Brexitről beszélünk megállapodással, vagy anélkül. Itt arról beszélünk, hogy például egy német vagy lengyel beteggondozó nem tudja, hogy kap-e még tartózkodási engedélyt Nagy-Britanniában, hogy ott az egészségügyi rendszerben dolgozzék. Itt a munkavási engedélyekről van szó, vagy egy brit nyugdíjasról, aki nem tudja, hogy mi lesz a nyugdíjával, ha az EU-ban él. Arról beszélünk, hogy egy berfeszti család akik a gyerekeiket iskolába szeretnék küldeni, a jövőben talán félniük kell, hogy az utcán majd valami történik, ahogyan a polgárháború éveiben történt. Ha önök ezt a politikát folytatják, erről beszélünk itt, hogyha kemény Brexitről beszélünk, és a brit politikának végre tennie kell valamit ez ügyben. És tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, nagy-Britanniáról sok minden eszembe jut, például egy értékes demokrácia, amely ellenállt a fasizmusnak. Persze ez egy gyarmati birodalom is elnyoldalakkal, hosszú történelemmel. John Keynesre is gondolok, ugye Karl Marx annak idején Londonban talált menedéket, felhostott kollégát hallgatván, a, biztosan nem gondolok Hulk ö, figurájára, ez hogyha az írországi békefolyamatot meg akarjuk őrizni, és a polgárok jogait, akkor csak ezt egy józan politikával érhetjük ezt el, és ezért én teljes mértékben támogatom az Európai Parlament állásfoglalását. Köszönöm a figyelmet. Grazie. Köszönöm. Sincsics képviselő következik a függetlenek részéről. Köszönöm. Most a Brexitről beszélünk volt néhány kísérlet, hogy a brit népszavazás eredményét szétromboljuk, ez teljesen elhibázott. Mi is ennek a logikája? meg lehet ismételni kétszer, háromszor, négyszer is ezt a népszavazást, de hát a, a választók már döntöttek. Ez egy abszurd demokráciai értelmezés lenne. Most a brit külügyminiszter szavait idézem a második világháború alatt, aki azt mondta, hogy lehetnek megállapodások, szavak, de csak az ágyuk szava az, ami a döntő. Ezen népszavazásnak igenis érvényesnek kell lennie, érnie kell valamit, és tisztelni kell a választók akaratát, a polgárok akaratát. Ugye itt 22 képviselő támogatja a Brexitet a parlamentben, és ez szerintem igenis sokat mond a brit nép akaratáról. Ez már a múlté, ez a népszavazás, most tekintsünk a jövőbe. Von der Leyen asszony néhány héttel ezelőtt beszélt itt a közös külpolitikára, hogy miket kell végrehajtani. Azt hiszem, hogy ez nagyon veszélyes. Von der Leyen nem határozhatja meg, hogy Horvátország mit is gondoljon Bosznia-Hercegovináról, Szerbiáról, Iránról, az USA-ról, Máltáról, bármely más országról. Ez egy olyan út, amely teljesen szétrombolja tovább is a viszonyokat, a további centralizáció vagy federalizáció útja. Valaki azt mondja, hogy veszélyes az euroszkepticizmus, lehetséges, de az eurofundamentalizmus is veszélyes Merkel módján vagy más módon. Mm, itt újra kell definiálni a viszonyokat, a politikát, és hogyha ez megtörténik, akkor a Brexit csak kezdete lehet ennek a folyamatnak. Ez fontos, hogy ez a folyamat minél gyorsabban lezajoljon, és így egyetlen ország sem szenvedi ezt megköszönöm. Two minutes, Madam Hubner. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Most vitát tartunk, és uh, az ezen a napon szavazzuk meg az ötödik EP Brexit állásfoglalást, miközben a brit parlament felfüggesztésre került. Micsoda paradoxon mondhatnánk. Igen, meg vagyok győződve róla, hogy a legtöbben sajnálatosnak tartjuk itt a házban, hogy a Brexitre sor kerül egyáltalán, és rendezett Brexitet szeretnénk, ha már muszáj bekövetkeznie a parlament elkötelezetten együttműködik Michel barnier köszönet is illeti Michelt a megállapodás